Köszönöm szépen, elnök úr, belátom. Én is, hogy későre jár, ám mindenek előtt szeretném megköszönni a kérdéseket. Úgy gondolom, világos tanúbizonyságet tették annak, hogy itt komoly szakértők, nagy kaliberű környezetvédelmi ö, energetikai, ipari szakértők ülnek, és nem csak szakértőmről kaptam itt képet, hanem, hanem a, arról a készségről is, hogy az állampolgárokat tényleg érintő kérdésekkel foglalkozunk. Mind a két érintett szakbizottság számára érdeklődésének nyilván van ezen a homlok terében, hogy olyan jogszabályokat hozzunk, amelyek az állampolgárok érdekeit szolgálják. Önök már hosszú évek óta e területen dolgoznak, és szakértelmük révén vitték sikerre az e területen megvalósult európai erőfeszítéseket, és erre kell építsünk, kulcsfontosságúak lesznek ezek a következő öt évben is. Sokat beszéltünk a jövőről, és utolsó néhány percünkben én azt szeretném beszélni, hogy milyen kritériumok alapján ítélnek meg bennünket az állampolgárok, bennünket az Európai Bizottságot, meg a parlamentet öt, öt év múlva. Nagyon egyszerű kérdéseket tesznek meg fel az emberek. Vajon tudtuk-e kezelni az éghajlatváltozás hatásait? Képesek voltunk ilyen Európát megfizethető, hozzáférhető, tiszta energiával ellátni? Sikerre jártunk-e abban, hogy a biztonság, a szolidaritás és a bizalom erősödjék az energiapiacon az állampolgárok szemében? El tudtuk indítani a gazdasági növekedést? Tudtunk-e új munkahelyeket teremteni? Felkészítettük-e Európát arra a kőkemény versenyre, ami az új globalizált világban uralkodik, és a legutolsóbb kritérium, kritérium hogy mindezt európai módon tettük-e, azaz környezetbarát módon, fenntartható szakpolitikák révén, magas társadalmi normáinkat fenntartva. Tudom, hogy egyszerű válaszokat nem lehet majd adni erre, ezekre a nehéz kérdésekre, és minden állampolgár lesz a, maga lesz a bírája annak, hogy elértük-e ezeket a nagyra törő célokat. És beszéltem arról, hogy a kívások óriásiak, ám hiszek abban, hogy Európa nagyon jó helyzetben van. Megvan minden ö, eszközünk ahhoz, minden adalék ahhoz, hogy, hogy ezeket kombinálva valóban változást tudjunk elérni. A jelenlegi ciklusban az Európai Parlamenttel való kapcsolattartásért felelős biztosban dolgoztam, az Alkotmányügyi Bizottsággal, a Jurival, meg a parlamenti elnök úrral tartottam nagyon szoros kapcsolatot, a szakbizottsági elnökök értekezletén keresztül, meg a parlamenti elnöki idején is. Azt hiszem, hogy tanúbizonyságot adtam annak, hogy a két ö, uniós intézmény, a bizottság és a parlament közötti struktúrált párbeszéd is szoros együttműködés rendkívül fontos. A munka tervezésében is, végrehajtásában is, meg a közös munka értékelésében is az érintett szakbizottság, meg az Európai Bizottság közötti együttműködés hagyományát szeretném továbbvinni az önök szakbizottságai és az én jövőbeli tárcám között a lehető leghatékonyabb módon. És ennek szellemében mindig szíves jövök el önökhöz, megvitatva azokat a kérdéseket, amelyek napirenden vannak, hivatalos szinten is, meg személyes véleményünket is kicserélve, mert csak együtt tudunk előrelépni, megvalósítandó azokat a törő célokat, amelyek a következő öt évet meghatározzák. Köszönöm a kérdéseket, köszönöm, hogy ilyen jó hangulatú, pozitív szellemű meghallgatást szerveztek számomra, és ha elnyerem a bizalmukat, akkor nagyon szívesen dolgozom majd szorosan együtt önökkel. Uh, Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr, biztos jelölt úr, alelnök jelölt úr, köszönjük a válaszait, és köszönjük azt, hogy az elmúlt napokban ilyen keményen dolgozott, hogy felkészüljön erre a meghallgatásra. Köszönöm a kollégáknak is, nagyon türelmesek voltak és nagyon szenvedélyesek voltak az Energia Uniót illetőleg, ez nyilvánvaló volt. Az ITRE koordinátorok számára mondom, hogy holnap 9.30-kor kezdődik az értékelő ülés. Ez az ENVI-vel folytatott ö, közös megbeszélésünk előtt lesz. Köszönöm Gianni Laviának is hogy itt volt társelnökként. Igen, az NV koordinátorok is eh, kilenckor kezdenek holnap reggel, és utána pedig közösen tárgyalunk majd az ITREK koordinátoraival a végső értékeléskor. Késő jó étvágyat kívánni a vacsorához, de azért jó étvágyat kívánok a vacsorához.